Liebe Kolleginnen und Kedves képviselőtársak! Kezdjük el. Először is elnézést kérek vendégeinktől, hogy jelen pillanatban nem vagyunk még olyan nagy számban jelen képviselők, ám reméljük érdeklődők az interneten keresztül figyelemmel kísérik ezt, adom úgy nagyon ígéretes délutáni eszmecserét, és befutnak még majd képviselők is. Sok időnk nincs, úgyhogy neki is fogunk. Napirendünkön meghallgatás, az új európai kultúra rendje című meghallgatás szerepel. Szakbizottságunk egy saját kezdeményezési jelentést dolgozott ki a, az új program, a Kreatív Európa programmal egy időben. Grammatikákis úr az előadónk, aki reméljük mindjárt befut, és azt is nagyon reméljük, hogy ez a meghallgatás hozzájárul majd ahhoz, hogy egy kiváló jelentés szülessen az Európai Kulturális Napirend tárgyában. További szócsépléséért hadd mutassam be előadóinkat először. Ugo Beccala urat, aki alapítója és elnöke a Torinói, egy Torinói alapítványnak, mely előadásnak címe az ambíciók összehangolása adekvát eszközök című előadás, izgatottan várjuk. Aztán üdvözlöm Krisztine Merkel asszonyt, a kultúra emlékezet vezet, nevű intézmény vezetője, ez a német UNESCO bizottság Kölni központjában. A címe az előadásának erősebben együtt a globalizáló világban, kultúra és cselekvés Európában. Aztán Perez Monklű asszony, aki szakpolitikai főtisztviselő a Culture Action Europe intézetnél Brüsszelben, új agenda a kultúrában, a civil társadalom perspektívája című eladása lesz majd napirenden. Mind a hármunkat kérem, hogy 10 percre korlátozzák prezentációjukat, és mindegyik után lesz majd egy kis kérdés-felelet forduló. Reméljük, hogy ezzel pontosan tudjuk tartani a napi rendünket. Először tehát Bakella úrhoz fordulok, üdvözöljük Önt az Európai Parlamentben, Öné a szó. And thank you for the invitation. Uh... Köszönöm szépen a meghívást. A konzultáltunk egymással, mi a három előadó, úgyhogy remélem, hogy majd a vélemények, amivel most meg, amiket most meg tudunk osztani önökkel, az kiegészíti majd egymást úgy döntöttem, hogy az előadásomban egy módszertani kérdésre fogok, és némileg operatív javaslataim is lesznek emellett. Engem is az aggaszta, hogy valószínűleg önöket is, hogy terjednek olyan retorikák, amelyek olyan eredményekhez vezetnek, amik nem az elvárásainknak megfelelőek. Egyre inkább és egyre gyakrabban történik az, hogy a politika alkotók két szék között a padalásnak, Egy oldalról ambíciózus és mindent magába foglaló mantrákat hangoztatnak, ez túlságosan általános, Ugyanakkor a cselekvésnek lesz egy konceptuális, koncepcionális kerete is, de a szakpolitikai politika alkotás nem az alapokra épül, és ezért nem feltétlenül produktívak azok a szakpolitikák, amiket végül elfogadnak, sőt, akár éppen még hátráltathatják is a folyamatokat. Ugyanakkor az is gyakran előfordul, hogy túlságosan aprólékos politikákra összpontosítanak, nagyon konkrét ágazati és alágazati intézkedésekre. Véleményem szerint ez a két nagy különböző megközelítés osztozik abban a hibában, hogy egyik sem foglalkozik megfelelőképpen a jelenlegi gazdasági, kulturális, technológiai változások mélységeivel. Különösen nem a résztvevők természetével és a kulturális technológiai innováció főszereplőivel, akár a gazdasági, akár a kulturális térségről van szó. A hatékony politikáknak meg kellene érteni a hatályt, és a kultúra esetében azt is, hogy milyen konkrét módjai vannak annak, hogy kézzelfogható és nem kézzelfogható értéket hozzunk létre. A kultúra területe nagyon sok terü- különböző területet fed le. A kreatív és kulturális ágazat egy nagy dolognak tűnik, és úgy tűnne, hogy egy hasznos eszköz az ugyan a sajtóban nagyon pozitív visszhangot kelt, de ez nem, a kreatív és kulturális szektor nem egy egységes szektor, hanem inkább egy szigetvilágnak tudnám leírni. És egy ilyen politika olyan eredményre vezet, hogy a, integrálják a különböző ellátási láncokat és termelési láncokat, ahelyett, hogy párhuzamos normatív politikákat hoznának létre a különböző helyzetekre. A keret és az eszköztár, ami az új, gazdas, új digitális gazdaságot irányítja, új perspektívát jelenthetne a kulturális és kreatív szektornak is, de szerintem ez nem jó ötlet, és a különböző európai területeken tapasztaltak egyre inkább azt mutatják, hogy ez így nem fog működni. Nem működik, mégpedig abból az egyszerű okból kifolyólag nem, hogy a legtöbb bőven a legtöbb kulturális szervezet nem jellemzően gyorsan növekedő szervezet, és ezért nem tudja kiaknázni az inkubátorházak, a pénzügyi eszközök és egyéb gyorsító technikák előnyeit, amit a technikai jellegű startupok nagyon jól fel tudnak használni, de a kulturális területen ezek nem működnek, mert itt sok időre van szükség ahhoz, hogy dolgozzanak a hallgatóságon, a nézőkön, új művészeti formák jöjjenek létre, és új kulturális tevékenységeket fejlesztenek ki egy területen. Ha megnézik a legérdekesebb, tényleg innovatív tevékenységeket a kulturális központokban, a kulturális intézményekben, akkor azt fogják tapasztalni, hogy ezek kedvezményezetjei a digitális alkalmazásoknak előnyt, előnyük származik belőle, bár nem függenek kizárólagosan a digitális forradalomtól. Nem véletlen az sem, hogy az inkubátorok nem működnek jól a kulturális szervezetek számára, bár a technikai jellegű startupok esetében kiválóan működnek. A kulturális intézményeknek kapacitásépítésre van elsősorban szüksége. Néhány tanulmány erre nagyon világosan rá is mutatott, és ezek hangsúlyozzák, hogy a kultúrás intézményekben gyakorlatilag hiányoznak a vezetői készségek, azok a vezetői készségek, amelyek révén teljes mértékben meg tudnák érteni azt, hogy a kultúra számára mit jelenthet a digitális forradalom. Egy jelentésben nagyon kritikus elemzést olvastam, olvastam azokról a befektetésekről, amelyeket jelentős kulturális intézmények hajtottak végre. Óriási erőforrásokat fordítottak technológiai berendezésekre, de ezek két évvel később már elavultak, váltak. És a jelentés szerint ennek az oka az volt, hogy hiányzott a tudás és a készség a vezetők részéről a kulturális intézményekben, hogy ne hozzák meg ezt a hibás döntést. A kulturális startupok számára nem egy egyszerűen védett környezetről van, környezetre van szükség, hanem programokra, olyan programokra, amelyek a ágazatokon átívelő program, programok révén a nagy cégek, a szabadúszók és az intézmények közötti együttműködést elő tudják segíteni. A kölcsönös támogatás, a menet közben való tanulás, az egymástól való tanulás és a készségek fejlesztése mind fontosak. Kedves olyan program van Európában, ahol kulturális intézmények, könyvtárak, levéltárak, múzeumok kitalálnák magukat, anélkül, hogy megfelelő tudást halmoztak volna föl erre vonatkozólag. Nem tudják, hogy hogy tudnák megsokszorozni a lehetőségeiket azáltal, amit a digitális forradalom lehetővé tesz. A lakosok számára kialakítanak programokat, akár szabadúszókat, akár nagy cégeket bevonnak ebbe, az innovátorok új generációit, de az eredmény az az volt, hogy a lehetőségek megsokszorozódtak, a termékek, a szolgáltatások megsokszorozódtak, és javult a kulturális intézmények által nyújtott szolgáltatások minősége is, illetve emellett nagy lehetőséget jelentett mindez a kisvállalkozóknak és az innovátoroknak abban, hogy a globális piacon megjelenjenek és sikeresen versenyezzenek olyan szolgáltatásokkal, amiket az európai örökségre alapozva dolgoztak ki. A fő megjegyzéseim közül az egyik fontos az a kísérleti projektekre vonatkozik, különösen akkor, amikor korlátozottak a költségvetés lehetőségei. Ezek olyan hatást tudnak elérni, ami fenntartható változásra vezethet, de a csak akkor, hogyha az értékelés folyamata eléggé átfogó, és a programok eredményét szigorúan terjesztik, és ennek a kondícióit minden szinten megteremtik. Másodszorban több minőségi mutatóra van szükségünk. Mennyiségi mutatóink vannak, de ezek nem elégségesek arra, hogy megértsük az innovációs politika természetét. Még egy feltétel, meg kell erősíteni a kutatóprojekteket. Ez azt jelenti, hogy több forrásra és erőforrásra van szükség a közös kutatóközpontok számára, hogy új empirikus adatokat tudjunk produkálni, különösen az ágazatokon átnyúló együttműködések értékelésére, mert ezeknek meg kell, hogy ismerjük az értékét, a továbbgyűrűző hatását, hogy megértsük azt, hogy hogyan tudunk olyan programokat építeni, ahol a kultúra hozzájárul a jóléthez, az egészséghez, a társadalmi kohézióhoz. Meg kell értenünk azt, hogy mi az, ami különbséget tud jelenteni, és mi az, ami csak az átlag üzletmenetet segíti. Lassan le is zárom az előadásomat azzal, vagy még egy feltétel, amiről azt gondolom, hogy rendkívül lényeges, és szerintem ez az a terület, ahol a parlament sokat tudna tenni, a szolgálatok közötti együttműködés támogatása. Erre nagyon jó példa van, például az Európai Kulturális Örökség éve, ahol az együttműködés a kult és a többi főigazgatóságok között egy sor különböző gyümölcsöző lehetőséget teremtett számos területen. Az ilyen szolgálatközi és területek közi együttműködés nagyon releváns lehet a nemzeti szakpolitikákban is, épp úgy, mint az európai szinten. Köszönöm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Bakela úr, az előadását. Most először a jelentéstevőnek Grammatikakis úrnak szeretném megadni a szót, ha lehet maximum három percben. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η νέα ατζέντα πράγματι αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Az új agenda egy nagyon nagy lehetőséget jelent annak érdekében, hogy először van lehetőség arra, hogy egy igazán koordinált európai politikát dolgozzunk ki, és ez egy rendkívül fontos pillanatban érkezik meg, mert ebben az évben, az idén az kulturális örökség éve van. Ez emlékeztet minket arra, hogy mi a legfontosabb útja az európai népeknek, és ez a kultúra. Hogyha elismerjük a kultúrát, akkor elérkezhetünk az Európai Unióhoz, az igazi unióhoz, egységhez. Mert tudjátok, ez az egység, ezt most támadásnak van a alávevetve. Az európaiak 36%-a nem vett részt semmilyen kulturális tevékenységben az utóbbi 12 hónapban annak érdekében, hogy őket is bevonjuk, annak érdekében, hogy a kreatív és kulturális tevékenységek eljussanak mindenkihez és minden szinthez, meg kell erősíteni az európai művészeti alkotások diaszporáját kell elérni a közös tevékenységet, amit a bizottság javasol, az igenis egy nagyon fontos lépés, ugyanakkor szükséges hozzá egy megfelelő finanszírozás, és szükségesek egyértelmű szabályok mindent el kell érni annak érdekében, hogy az európai művészek ne legyenek elsodorva a, a bürokratikus teher alatt, hanem legyen egyszerű számukra hozzáférni a támogatások az A magam részéről szeretném támogatni egy felhasználó barát platformnak a létrehozását, amely révén könnyen meg eljuthatnak a szponzorokhoz a művészek. Egyetértek azzal, hogy bizonyos területekre kell eh, a hangsúlyt helyezni, mint például a New on the Move Europe, Move on the New Europe, eh, és ezt bele kell vonni a kreatív Európában. Három 3 százaléknyi forrás támogatja például a klasszikus zenét. Jó ez az új európai agenda, ugyanakkor szerintem a költségvetési forrásai támogatást növelni kell, és főleg az Kreatív Európai Programban. Az európai, a Kreatív Európa program a sikere ellenére finanszírozott, ugyanis a teljes költségvetés 0,15%-at kapja meg, és a bizottsági javaslat, hogy emeljük a Kreatív Európa támogatás, az rendkívül fontos, de úgy vélem, hogy még nem eh, elég. Én kérni fogom, hogy 2020 után duplázzák meg ezt a támogatást ennek érdekében, hogy jövőre a kultúra kapja meg legalább a köl- teljes költségvetés 1%-át. Ugyanis a kultúra Európa legerőteljesebb fegyvere köszönetet szeretnék mondani a meghívottaknak, az előadásoknak, mert szükség van az ilyen jellegű eseményekhez, hogy ezt e, tudjuk erősíteni a megközelítéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon szépen köszönöm. Ugye pingpong eljárás szerint kérdem Bakala úr. Szeretne reflektálni a Grammatikakis úr mondandójára? Parancsoljon. Wollten Sie kurz dazu was sagen, oder ist das okay? De hozzá valamint, vagy így rendben van. Hagyjuk így, ahogy van. Jó. Akkor megyünk tovább. A további előadó Helga Triple. Köszönöm, jó alkalom ez, hogy ma van ez a meghallgatás, hogy végig gondoljuk, mit is akarunk elérni az új programmal. Azt már megvitattuk, hogy szeretnénk jobb láthatóságot elérni a program különféle részére. A médiumok, kultúra, csak egy példát, hogy említsek, amikor a Kálóvári Vízfilm Fesztiválon voltam, azt mondták, ne hívják médium alprogramnak, ez nem jó, ez nem szexi, hogy ilyen alcím sorok szerint határozzuk meg ezeket. Szerintem sokkal jobb stratégiára, kommunikációs stratégiára van szükség. Aztán a költségvetés is rendezni kell, az MFF témájához is illeszkedik ez. Jól tudjuk, milyen nehéz ezt egyes tagállamokat meggyőzni a tanácsban, ez irányba húzni, ami a szakbizottságban a többség el van számva a kemény harcra. Ugye itt főleg arról van szó Európában, hogy vajon a sokféleség koncepciát fent tudjuk-e tartani a társadalmainkban. Gondolok itt kulturális, vallási sokféleségre, amelyben benne vannak a vallás nélküliek is, és nagyon sokféle embert kell bevonni interkulturális párbeszédbe, képzésbe, oktatásba. Számomra ez európai projekt lényege, szíve és lelke. Egységesek vagyunk a sokféleségben. Ha ezt elveszítjük, és csak, mindig csak identitásról beszélünk, a jobbról, a balról az identitáspolitikát folytatjuk, akkor elveszítjük az európai projekt lényegét. Ezért olyan kulcsfontosságú számomra ez a program, és Szerintem az ágazat felé ki kell nyúlnunk, úgymond, hogy a legtöbbet kihozhassuk ebből a programból. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Bakala úr, szeretne hozzászólni ez most? Leave to my colleagues and then... Nem, azt gondolom, így inkább a kollégáimra hagynám a hogy folytassák az előadásokkal, és akkor utána a végére hagynám a megjegyzéseimet. Nem szeretném az Kreatív Európa programról beszélni, annak én vagyok az előadója, ugyanis annak az az egyik célja, hogy értelmezze az új európai kulturális agendát, és nagyon boldogan hallottam a professzor urat, mert azt figyelmeztet minket, hogy ne tévesszük el a célt. Van egy, a, egy új európai kulturális agenda, tíz évvel az előző után, és arra figyelmeztet minket, hogy legyünk koherensek, a megfelelő politikákat dolgozzunk ki a célok figyelembevételével, és utána majd ellenőrizni fogjuk az árnyék jelentéstevőkkel, hogy koherens ez az egész folyamat. Osztom, és szeretnék majd bővebben beszélni arról, hogy ne szeressünk bele, és ne legyen előtérben egy bizonyos digitális megoldás, és túlságosan foglalkozunk a digitális dolgokkal, mert ez nem minden esetben a legmegfelelőbb megoldás, a kis és közép ezzel foglalkozó mm, vállalkozásoknak, amelyek kulturális kérdésekkel foglalkoznak. Ezzel kapcsolatban, hogyha önök látták az Aktív Európa programot, és hogy milyen poliszikat dolgoztunk ki ezzel kapcsolatosan, nemzetközi diplomácia, kis kreatív vállalkozások, a kompetenciákra vonatkozó kezdeményezése. Azt hiszem, hogy az ön hozzászólásából az jön ki, hogy eh, befektetni kell a személyekbe annak érdekében, hogy a, a, a létrehozók, az alkotók legyenek támogatva, és nem a, látog, az alkotással foglalkozó vállalkozások. Tehát ezért érdemes ilyen bizonyos csomópontokat alkotni, habokat, hogy ők megtalálják egymást. Sí, posso... Mi sposto l'italiano. Igen, tudok válaszolni, és olaszul fogom ezt tenni. Úgy vélem valóban, hogy a, a középpontban személyek álljanak, ez lenne a legfontosabb, és az reális innovációt kell majd vinni. Nem egy új programot, egy új applikációt, multimediális applikációt, hanem az legyen a középpontban, az innováció legyen a középpontban. Nem lehet az, hogy a kultúra alkotása, a kultúra elosztása az a történelmi hagyományokon kívül legyen, a kulturális intézményeken kívül. Ezek foglalkoztak mindig a, a kultúrával, a kultúrja terjesztésével. Nem szabad őket kihagyni, nekik sokkal jobb a kapacitásuk ahhoz, hogy felfogják mi az eh, innováció, és ők fog, azzal foglalkoznak, hogy körülnéznek folyamatosan, és megtalálják az értékeket. Hogyha nem sikerül kialakítani egy európai piacot, amelyik garantálja a fenntarthatóságot, a lehetőségeket, a mikrovállalkozásoknak, az rengeteg tízezer, százezer freelancenek, akkor ők elfordulnak és elhagyják a kultúra piacát, és máshol fognak dolgozni. A kulturális startupok, hogyha nem látják a megfelelő megtérülést, akkor a vegyi, vegyiparban, a gyógyszeriparban fognak majd dolgozni, vagy más iparágakban, mert ott meg látják, hogy a jövőben is megtérül majd a befektetésük látják, hogy a, ho, azt látják, ha azt látják ezek a mikrovállalkozások, hogy három év alatt nem térül meg tízszeresen a befektetésük, akkor egyszerűen nem fogja ez nekik megérni. Parancsoljon! Köszönöm. Most akkor második vendégünk következik, Krisztina Merkel, kultúra és világörökség, a, a Német UNESCO bizottság részéről, a Kölnből meghallgatjuk az ő értékelését. Parancsoljon, azt mondjam, 10 percben önél szó. Én is. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság közleményét és ezt a munkadokumentumot is olvastuk, ez nagyon sok fontos elemet tartalmazott, és stratégiai lendületet ad annak, hogy most egy átfogó megfog, megközelítést alkalmazzunk ki, vagy dolgozunk ki. A 167-es cikk azt mondja ki, hogy miért is tesszük ezt, azért, mert a kulturális sokszínűség és a kultúra virágzása fontos számunkra. Az időhorizont is nagyon fontos, 2030 ugyanis, vagy akár esetleg 2050, nagyon érdekes határidők. A német UNESCO bizottság és az Európai Unió kontextusában is különösen a nemzetközi stratégia szempontjából fontos ez a munka. A fő fókusz arra helyeződött, hogy milyen közpolitikákra van szükség, ami a kulturális sokszínűséget és a kulturális megnyilvánulás sokszínűségét, sokféleségét elő tudja mozdítani, támogatni tudja. Néhány konkrét dologra összpontosítanék a kulturális részvételre, illetve a percepcióra, hogy mi a kultúra szerepe jelen pillanatban az európai projekten belül. A következő elem, amiről beszélnék, hogy hogyan értékeljük az európai örökség évét. Egy pillanatra majd a mobilitási elemre is rá szeretnék tekinteni, ami ezen a menetrenden belül egy összekapcsoló elem, illetve a teret és a mobilitást, ami ezeket a célokat elősegíteni. Nos, mivel kezdjem? Nagyon érdekes volt látni, hogy az Euróbarométer adatokra építkeztek, és más adatokra, amit ön is említett a kulturális részvételről. Jó kérdés, hogy azt nézzük, azt a 66%-ot, akik részt vesznek, vagy azokra helyezzük a hangsúlyt, akik nem vesznek részt. Az UNESCO legfrissebb globális jelentéséből, a 2018-as kultúrpolitika jelentésből is felhasználtunk alatokat, és most szeretném kiterjeszteni egy kicsit az egésznek a hatáskörét, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy hogy hol állunk. A mutatók lenyűgözőek voltak, de a megfigyeléseink szerint legalább három dimenziót érdemes ezek mellett figyelembe venni. Vannak önszerveződő kulturális gyakorlatok, és ezek láthatóvé válnak, különösen az alultóról felfele való építkezésen, akkor, amikor um, kortárs megnyilvánulásokra kerül sor. A mi országunkban több millióan vesznek részt ilyenekben. A következő dimenzió érdemes megnézni, hogy mi a kulturális, a, a kultúra klasszikus szinterei hibrid szinterekké kezdenek átalakulni. Mondjuk a nyilvános könyvtárak látogatottsága pont ugyanannyi volt, egy milliárd ember látogató évente, mint a foci stadionoké. Az UNESCO megkérdezte az embereket, hogy mit gondolnak, mi a legfontosabb kulturális tevékenységük. Világszerte a tévénézés és a rádióhallgatás volt a leggyakoribb válasz, a fiatal gyerekek számára pedig a videójátékok nagyon komoly kitettséget jelentenek. Úgyhogy az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv nagyon fontos, és ez is mutatja, hogy egymással összekapcsolódó kulturális ökoszisztémák jöttek létre. Az első következtetés tehát az, hogy igen, a digitális kontextus az, ami mindent megváltoztatott, és a kultúra által vezérelt innováció nagyon hasznos kifejezés ebben a menetrendben. Szeretnénk, hogyha a parlament erre sokkal jobban összpontosítana, és a tisztességes javadalmazás a kreatívok és a művészek számára kulcsfontosságú. A következő ajánlásunk. Érdemes lenne megvizsgálni a kulturális részvétel kérdését, hogy mi rejlik e mögött, és ne csak arra gondoljanak, hogy a három ökoszisztémát össze kell kapcsolni, amit említettem, hanem a média sokszínűségét és a kulturális megnyilvánulások sokszínűségét is őrizzék meg. A következő pont, itt kicsit gyorsabban fogok haladni, mert sok elhangzott már erről a témáról, a kulturális örökség évéről. Úgy látjuk, hogy bár az épített örökségre nagyon komoly hangsúly helyeződött, a, az emberek, a könyvtárak nagyon komolyan reagáltak erre, és több oldalú, több dimenziós reakció és több dimenziós programok jöttek létre. Úgyhogy mi is azt szeretnénk, hogy ambíciózusabb történetmesélés történjen. Mi van ezekben az épületekben? Mi érdekes velük kapcsolatban? Külön nagyon sok érdekes történet a mobilitási történet merül fel például, és ezeket a történeteket el kell mesélni. Ez az európai projektet is előmozdítja, illetve azt is, hogy összekapcsolódjunk a világ többi térségével, állandóan változó történelm során hibridé alakuló tereinket, tehát fel tudjuk használni erre, a megértés elmélyítésére. És ami szintén érdekes ezen a ponton, hogy erős kapcsolat van a között, amit teszünk, és amiről nemzetközi kapcsolatainkban, mint amit nemzetközi kapcsolatainkban teszünk a kultúra terén. Pedig ez a két terület szorosan összekapcsolódik. Még néhány elem, igen, a mobilitás számít. Stratégiai előfeltétel a kulturális sokszínűség, a társ öm, alkotás szempontjából, illetve érdemes rámutatni a gyakorlati oldalra is. Például a minisztériumok közi együttműködés, a szociális és a kulturális miniszterek együttműködése kihívást jelent, de nagyon üdvözlendő. Ezt például javasolnánk. Volt egy európai mobilitási alapra vonatkozó kísérleti projekt, ez nagyon hasznos volt e tekintetben, de kérem, emlékezzenek arra, hogy ez nem egy egyedülálló probléma, hanem egy szélesebb körű politikai kötelezettségvállalásra van szükség az a tagállamok részéről, az EU részéről. És egy kiegyensúlyozottabb áramlást kell létrehozni a kulturális szolgáltatások és javak között, a kultúrában dolgozók számára is egy jobb mobilitást kell létrehozni, hiszen ez segít az új gondolatok kifejlesztésében. Nagyon ösztönző volt látni, de még pontosítást igényel, hogy hogyan lehetne esetleg mindezt az Erasmus Plus-ból finanszírozni. Ez egy fontos, hogy egy hosszú távú beruházás legyen, ne csak egy egyszeri kísérlet. És végül az európai kulturális térség gondolata nagyon hasznos, hogy belülről ismét összekapcsoljuk Európát. Ez az előttünk álló feladat, és az egymástól való tanulással, a gyakorlat közösségeivel nagyon hasznos tapasztalataink voltak, Érdekes tapasztalataink voltak városi szinteken is. Ez mind hasznos arra, hogy mobilizáljuk, energetizáljuk a közösséget, és leküzdjük az akadályokat. Igen, a modalitások számítanak, és minél kevésbé terhesek, annál jobb. Hogy ne csak a bürokratikus technikai jellegű akadályok túléléséről legyen szó, hanem a kreatív szárnyalásról. Az új generáció fogja az új változásokat meghozni Európába, az ő képzésükre nagyon nagy szükség van. Összefoglalásként egy európai kultúra és menetrend időszerű, bátorító látni azt, hogy egy ilyen programmal a kultúrpolitikát, a kulturális ökoszisztémákat át lehetne alakítani. Ennek jó elemeit látjuk már most, és ösztönöznénk azt is, hogy a belső és külső dimenziókat egy személyiség két oldalának lássuk. És ideális esetben az intelligens szinergiák olyan szervezetek között, mint az UNESCO és hasonlók, nagyon mély átalakulásokhoz tudnak vezetni. Még nem tudjuk pontosan, milyen jelentős változások lesznek majd a világban, de a fenntartható fejlődés egy demokratikus kihívás és a demokratikus döntéshozók előtt álló feladat ma. Köszönöm a figyelmüket. Ja, vielen... Igen, nagyon szépen köszönöm az értékelést is. Jelenleg nincs hozzászólás. Én tennék akkor fel egy kérdést. Németországban a Szövetségi Tanács a kulturális napirendel kapcsolatban egy véleményt adott ki, ami nem éppen dicséri a dolgot, és egy pontját idézem és szerintem fején találta a szöget a szövetségi tanács. Kérdésem, hogy ön osztja -e ezt a meglátást. Azt mondja a szöveg, sajnálja a tanács, hogy az EU kultúrpolitikának tartalmi alakítása az új európai napirend alapján még erősebben a hasznosságot célozza meg, annak rendeli alá a politikát, még inkább, mint korábban. A kultúrpolitika egyetlen célja, hogy gazdag, minőségi kulturális ajánlatot szervezzen és megfelelő keretfeltételeket biztosítson ennek érdekében. Az Európai Bizottság jelentésében ez alig-alig jelenik meg. A Szövetségi Tanács tovább folytatja a, kon- a három stratégiai cél konkrét alakítása. Bírálattárgya különösen elutasítja a tanács azt, hogy a kulturális sokféleség eddigi támogatása és a kultúrák közötti párbeszéd célját felváltotta a szociális dimenzió. A kulturális sokféleség az Európai Bizottság elképzelése szerint csak másodlagos hozzájárulás ehhez. A fő célhoz a tanács tehát a kultúra mint, kultúra mint forrás fogalmát is elutasítja. Tehát ezek nagyon velős és lényegre látó szavak, és azt szeretnénk, ha egy kicsit más irányba húzna az Európai Bizottság javaslat. A kérdésem az, hogy ön is osztja -e ezt a meglátást, vagy ön szerint nem helyén való a szövetségi tanács -e meglátása. Köszönöm a kérdést. Azért is, mert nagy figyelemmel követtem és olvastam én is ezt az anyagot. Azt hiszem, hogy a Bundesrat egy már a, egyébként a bizottság staff working document jegyében is megjelölt célt, hogy 82% a meghallgatás során már azt mondta, hogy szükség van erre a célra. És ha a cél meghatározás nem megfelelő, akkor hangsúlyozni kell jobban a sokféleség támogatását, a párbeszédet a különbségekről. Ez a lényegi eleme ennek a célkitűzésnek. És ebben a szellemben, ebben az értelemben arra sarkallanék én is, hogy vizsgáljuk felül még egyszer a parlament részéről is, hogy vajon egy transzverzális dimenziót kell -e megjelenteni, vagy további kérdéseket vett fel a cél meghatározás. Lehet, hogy egyfajta félreértés van afölül is, hogy mi a hasznosság fogalma voltak éppen. Ezt a kommunikációt ugyan nem olvastam, de az állampolgárság tudatossága, mozgósítás, aktiválás talán fontosabb, mint tíz évvel ezelőtt, mert egy új és még nagyobb kihívást jelentő helyzet állt elő Európában, és itt nagyon fontos volna ez a mozgósítás. Köszönöm a kérdést, annál is inkább, mert érdekes lehet, hogy az önök jelentésének keretében hogyan lehet ismét pontosan megvizsgálni e két célt, hiszen nem egymást kizáró célok ezek, a cultural resource angolul nem feltétlenül egy, ezt a haszonelvet követi mindenképpen az, a fogalom értelme, tehát szélesebb körül a fogalom, és a, a szövetségi tanács azt is kimondja, hogy a mobilitásra fejezett hangsúly éppen helyén való most, hiszen egy, a profik a kultúrágazatban, a művészek, is megfelelő figyelmet kell kapjanak, de a régiókban, a, a, a városokban a, ezzel foglalkozó tisztviselők összekapcsolása is nagyon fontos, akár Brüsszelben, hogy közösen erősítsék egymást. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Köszönöm, Helga Trüppel. Fontos volt, amit Krisztina Merkel mondott. Elsősorban a mobilitásról van szó, és a sokféleséggel való sokféleség kezeléséről. És ez a politikai vita tárgya is az Európai Unióban, hiszen döntő fontosságú pontról van szó, a liberális demokrácia létéről, hogy vajon világosan meg tudjuk-e érteni. Nem feltétlenül tetszik nekem a másik, vagy a másik véleménye, de nem feltétlenül erőszakkal kell fellépni ez ellene. Persze olyan a társadalomban gyakran van az, hogy mások vagyunk, és sokszor idegesítő, de mégis ez jelenti a gazdagságát, sokféleségét a társadalomnak, és ha jól tudnak együttműködni az emberek, néha sikerül az együttműködésből hasznot is kihozni. Ez a szellem nem csak Európában, de más országokban is egyre inkább háttérbe szorul, holott a kulturális sokféleségből élünk. Ezért gondolom úgy, tekintettel a, a Szövetségi Tanács állásfoglalására is, hogy jelenleg az új program vitája során explicit módon hangsúlyozni kell azt, hogy ezt akarjuk. Értelmezve azt is, amit elmondhatunk, lehet, hogy a szövegek kicsit túl nem eléggé súlyos, úgymond, és a bizottság hangsúlyozhatna egyes pontokat jobban. Az indikátorok nem olyan riasztók. Mikor két évvel ezelőtt Juncker Európa állapotáról híres beszédében a művészetet az Európai Unió korona ékszerének nevezte, és ezt nagyon helyén valónak tartom, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy szükség van a kulturális értékteremtési láncszer, de ennek az elején a kreatívok, a művészek állnak. Őket kell megvédeni elsősorban, és a kreatív ágazatot, ipart, amely más, mint a kultúrpolitika, de ez több munkahelyet terem, mint az autóipar, meg a vegyipar összesen, és a fiatalok számára teremt munkahelyeket. Az nem egy rossz dolog, ha valaki művészettel, zenével, filmmel foglalkozik, mert ez a legnagyobb eh, értékteremtő forrása Európának. Krisztina Merkel mondta el, hogy nem csak a rosszak a hasznossági irányelvek, azt mondják, ez a liberális diskurzus, inkább a gazdasággal kéne foglalkozni, mondják sokan, ez haszontalanság. És nem az Európai Bizottság utolsó állásfoglalásról van szó, hanem a kulturális források aktiválásáról, ez pozitív potenciált jelent. Nem szabad ezt félresodorni, ez csak ez valami ö, apró jelentőségű díszlet, hanem lényegi fontosságú. És a társadalmi integrációban a párbeszéd, a különbségek feldolgozása mind-mind-mind ide tartozik. Ez mind resource, hogy angolul mondjuk, ez nem csak pénzügyi forrást jelent, nem csak gazdasági forrást, hanem jó dolgot, egyfajta előnyt. Sokan a kultúrát nem csak antidemokratikus elhatárolásra lehet használni, mert erre is visszaélnek vele. A kultúrpolitikát el lehet, lehet ezzel lehet visszaélni. Ismerjük a nacionalista kultúrpolitikát, kultúrkampfot. Ám mi egy mélyen demokratikus kultúra felfogást követve kell, hogy ezt a forrás felfogást érvényesítsük. Köszönöm szépen. Merkel asszony, hozzászólna? Röviden csak, mert érdekes volt az Euróbarométer adatait nézni. Nagyon meglepő volt, hogy egy optimistább, világosabb támogatást mutatta az európai projekt mellett. Ide Powerful Connections révén. Az európai polgárok között kultúra, történelem és értékek azok, amik mozgatják ezt. A Memory of the World program is ezt a irányt követi. Ez a dimenzió, amit én is aláhúznék a pilot projektek révén, sokkal nagyobb közösség hozható létre. Tehát ez kell a szabadság, a média szabadság, a tudományos szabadság, a művész szabadság, és a kulturális és tudományos rendszerek azok, amelyek dinamikussá és produktívá teszik a társadalmat. A szövetségi tanács felhívása ezért is nagyon fontos, és fontos megvizsgálnunk a parlament jelentésében is ezeket a vetületeket. Köszönöm szépen, Szilvia Costa. questo dialogo, ci aiuta. Nagyon fontos ez a párbeszéd, sokat segít abban, hogy megértsük a dolgokat. Azt mondtam tehát, hogy nagyon fontos ez a párbeszéd, mert segít abban, hogy megértsük, melyek azok a dolgok, amelyek, amelyeket meg kell érteni a háttérben. Ki szeretném hangsúlyozni ugyanakkor, hogy talán a három cél, amelyek közül az egyik szociális, és egy kicsit eltakarja az, ami benne van, európai kulturális örökség, háromszor van, amelyik ezt meghatározza, a megosztott értéket, közös történet és nagy érték, hozzáadott érték természetesen, figyelembe kell venni ezen belül a kreativitás szabadsága, illetve a mm, szólás szabadsága biztosítása, garantálása. Ez egy olyan kérdés, amit érdemes eh, kihangsúlyozni, mert én nagy eh, tisztelője vagyok annak a témának nagyon fontos, hogy a belső és a külső akciók között legyen egy bizonyos koherencia. koherencia. Én követtem az európai eh, kulturális diplomácia stratégiáját, és a harmadik pontnál nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy nem csak arról van szó, hogy exportálni kell az európai kultúrát, hanem az is, hogy a multipoláris világban szereplők, fontos szereplők legyünk. Ez egy új kihívás, ez egy nagy Eh, ez egy nagy feladat, és az UNESCO-nak ezzel kapcsolatban van egy óriási know-how-ja, tudása. Yeah, let me go back to to English, it's, it's, it... Hadd térjek vissza az angol nyelvre. A nemzeti piacok megnyitása és a lehetőségek megnyitása valóban saját érdekünk, hiszen ez gazdagítja az országaink által kínált kulturális javakat, és így is úgy is valósággá válhat. Hát tíz évvel ezelőtt globális kontextusba helyeztük volna a, e, ugyanezt, akkor közben elszaladt volna velünk a világ, de most meg kell értenünk, hogy hogyan működik a kulturális ipar, a kulturális világ, a szakmai közösségek alulról felfele építkezve kidolgoztak nagyon produktív módszereket. Mi a bizottság azt tapasztaltuk, hogy egy három éves programban, amikor a dél-mediterrán országokban a kulturális értékekkel együttműködéseket folytattunk, európai támogatásokat adtunk, most már sokkal hasonlóban működnek ezek az EU-n belüli dolgok, mint hogyha az EU-n belül és az EU-n kívülieket has, hasonlítanánk össze. Tehát ugye a keret kondíciók azok megvalósultak, és e tekintetben a mobilitás és a politikai ambíciók most már minden tagállamban megnyilvánultak, és igyekszenek jobban kiegyensúlyozni a játékszabályokat. Ez nagyon fontos fejlemény a méltányos kultúra gondolata felé mozdultunk el. Ez nagyon fontos, különösen akkor, amikor szabad piacokról beszélünk. Nagyon dinamikus ágazatok jöttek létre. Felismertek nagyon fontos elemeket ezen a menetrenden belül is, illetve a munkadokumentumon belül is, ami azt mutatja, hogy szakmai szinten tényleg jelentős mértékben változtak a dolgok. az UNESCO globális jelentésének az adatai alapján dolgozva is azt látjuk, hogy a mobilitás, a művészek mobilitása globális szinten megnövekedett. De a más szakmák szakembereinek még mindig kétszer akkora lehetősége van a mobilitásra. Köszönöm, hogy utolsó vendégünk következem, még Julie Ward kap két percben szót, maximum. I think it's very interesting having... Azt gondolom nagyon érdekes ezt a párbeszédet folytatni arról, hogy mi explicit, mi implicit. Engem az érdekelne, hogy a panelisták mit gondolkoznak a jelenlegi média szabadságról, a kulturális menetrenden belül. Azt gondolom, hogy az, hogy hiányzik a média szabadság gondolata a kulturális menetrendben, ez egy komoly kihagyás. Hiszen a kultúra eszköze annak, hogy megértsük azt, hogy milyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban. Nagyon fontos, hogy explicitek legyünk azzal kapcsolatban, hogy kiállunk a sajtó és a média szabadsága mellett, és engem elszomorít, hogy ez a manetrendben konkrétan így nem szerepel. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Merkel asszony. Also realized that, but not... Igen, én is látom, de nem ismerem mindennek az ad a részleteit. Hogyha a globális jelentéseket megnézzük, amikor az alap szabadságokat néztük, a nemi kérdéseket, a média szabadságát és a művészeti szabadságot egyaránt vizsgáltuk, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon dinamikus a kulturális ágazat. Igazából mi összekapcsolva láttuk ezt a három szabadságot, azt tapasztaltuk, hogy ezek rendkívüli módon összefüggenek, és világos, hogy egy segítő média szektor rendkívül előnyös a kulturális ágazat számára. De ez egy jó házasság, ezért javasoltam én is, hogy ezt a negyedik ökoszisztémát is tegyék bele a menetrendbe, és gondolkozzanak el rajta, hogy hogyan lehetne összeépíteni a másik hárommal. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. Most pedig izgalmasan várjuk a civil társadalmi perspektíva megjelenését az új kulturális agenda értékelésében. a asszony a Cultural Action Europe képviseletében kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a meghívást, hogy részt vehetek ezen a nagyon fontos meghallgatáson Számunkra is fontos ez, hiszen az európai politikák jövőjével dolgoztunk, már több mint másfél éve foglalkozunk ezzel a témával. Íme a prezentációm. Mi a saját mandátumunk perspektívájából vizsgáljuk ezt, a döntéshozattal és a kultúra összefüggéseit vizsgáltuk. A partnerekkel, az állampolgárokkal, politika alkotókkal, szakértőkkel folytattunk eszmecserét, Eh, hogy mi az ő véleményük, hogy milyen legyen az európai kultúrpolitika jövője. Most összehasonlítom, hogy a maga menetrend az eredményeinkkel hol ütközik, és hol van párhuzamban. Mi a hálózatok hálózata vagyunk gyakorlatilag. Nemzeti és európai hálózatok tartoznak minden kulturális alszektorból a szervezetünkben múzeumokról, kulturális örökségi intézményekről van szó, alapítványokról, egyéni tagokról is. Ennek révén jól meg tudjuk érteni, hogy mik a közös problémák, és valamennyire a jövőbe is látunk. A kulturális ökoszisztéma egy közösség is, és az európai kulturális térség része. Ezt a térséget nagyon nehéz néha megérteni, hogy miről van szó. De itt most ezen a, az ábrán a, az Európai Unió különböző kulturális részvevőinek a térképét látjuk. A kulturális politikák hatását és értékét európai szinten nem könnyű leírni és azt gondolom, hogy egy kép magáért beszél, jobban magyarázza a helyzetet, mint a szavak. Így látható, hogy a kapcsolatok milyen ökoszisztémát hoznak létre. Az együttműködés, a megosztott gondolatok és a közös fellépések lehetővé válnak egy ilyen ökoszisztémában. Amire szeretnék rámutatni, az az, hogy ez az európai kultúrpolitikának köszönhetően jött létre, és azért ilyen komplex ez az egész, mert az európai modell a sokszínűséget kívánja értékelni. Lehet egy egyszerű ipari megközelítést is alkalmazni a kultúrában, azonban akkor a képünk nem lenne ilyen sokszínű és változatos. A kultúráról szóló párbeszéd nagyon fontos ma, egy kiegyensúlyozott kultúrápolitika ugyanis az európai kulturális térség kiegyensúlyozásában nagyon komoly szerepet játszik, és szeretnénk, hogyha ez így folytatódna. A kultúrpolitikával kapcsolatban az Európa jövőjéről szóló bizottsági folyamatban is volt szó, de hiányzott pár elem, például az, hogy a kultúra a nagyon fontos témák közé kerüljön a menetrendben. Széleskörű konzultációt folytattunk arról, hogy a kultúra hogyan járulhat hozzá Európa jövőjéhez, és a jövőbeli európai kultúrpolitikák hogyan kéne, hogy fejlődjenek. Nyolc európai központot hoztunk létre. Itt gyakorlatilag mindenkivel találkoztunk, aki akart velünk találkozni. Munkacsoportokon és feladatokon, gyakorlatokon keresztül folytattunk párbeszédet, és ezen komplex párbeszédekből néhány elv szűrődött le. Ezeket egy digitális platformon tovább elemeztük körülbelül 500 ember részvételével. Ezek az elvek az álláspontunk alapját képezik. Kidolgoztunk egy munkadokumentumot, erről is konzultáltunk, és a konzultációt megismételtük a bizottság nyilatkozata után. A három konzultáció eredményeképp értékelni tudjuk a kulturális menetrend javaslatot a következő elemekre és elvekre építve. Az egyik nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznunk a kultúrával szemben. A kreatív munka és a kultúra a társadalmi, gazdasági hatásokkal is jár. Aztán a megközelítés kiegyensúlyozottsága az igen kényes és nehéz, de látjuk, hogy megvan erre a hajlandóság. A gazdasági pillér még mindig dominál, bár már van egy nyitottabb gazdasági megfontolás. Például hallottuk azt, hogy a művészek méltányos javadalmazása a kulturális ökoszisztéma fenntartása szempontjából mennyire lényeges. A gazdasági pillére való építkezés szerintünk kockázatos, mert ez a kritikus és kreatív állampolgárok mm, fejlődését korlátozza. Egy konkrét alszektorra szeretnék most összpontosítani, ez az örökség kérdése. Én is elismételném azt, ami az imént már elhangzott. Fontos, hogy az európai kultúra és örökség bemutatásában legyünk nagyon explicitek. Építsünk kapcsolatot a múltbeli örökség és a jelenlegi kreatívok munkája között. Egyensúlyra van szükség az infrastruktúra kemény és puha részei között, ami pedig az ágazatokat illeti és az ágazati megközelítést. Én is egyetértek azzal, amit Keller asszony mondott. A konzultációk során azt láttuk, hogy a szektorok közötti megközelítések a kulturális ágazatban és ezen túl is, más politikai területeken is fontosabbak, mint valaha. A hagyományos szektorális megközelítéssel kapcsolatban azt szeretnénk elmondani, hogy az összes szektor méltányos és egyenlő kezelése a kulturális sokszínűség megőrzése szempontjából alapvető fontosságú. Következő elem a kulturális dimenziója a jelenlegi szociális és politikai fejleményeknek. A migrációra való reakció és az európaiak szívének és elméjének lezárása. Kulturális sokszínűség, interkulturális párbeszéd, új megközelítés a szociális befogadás és a kulturális képességekre nézve. Ezeket a megközelítéseket össze kell fogni. Tudjuk, hogy azok, akik a művészettel és a kultúrával foglalkoznak, egyre több kulturális kezdeményezésben lesznek részt. Ez a holisztikus megközelítés véleményünk szerint pozitív fejlemény lehetne, ami a mobilitást illeti. Nagyon üdvözlendő a kulturális szektorra vonatkozó mo- mo- mobilitási kezdeményezés. Fontos, hogy ez ambíciózus legyen, mindenféle kulturális dolgozóra vonatkozóan természetesen például művészekre is, szervezetekre is, és legyen ambíciózus a pénzügyi támogatása is ennek a kezdeményezésnek. A következő pont konzultációink során kirajzolódott az, hogy a művészi önkifejezés szabadságának a megerősítése fontos, és itt meg kell tenni a megfelelő egyensúlyt, de elfelejtettük azt, hogy hogyan kell fellépni, és a kulturális dolgozók és intézmények képzésére is szükség lenne, hogy ismerjék a jogaikat, és tudják, hogy hogyan reagáljanak a támadásokra. Az önkifejezés szabadságának a megsértését, a az alapjogi ügynökséggel együttműködve felül kell vizsgálni, meg kell keresni a, azokat a művészeket, akik veszélyben lehetnek, vagy kockázat érheti őket, és azokat az intézményeket is azonosítanunk el, amelyek ebből a szempontból nehéz helyzetbe kerülhetnek. Az utolsó három pontra térnék át. A kulturális menetrendben örülök, hogy láttuk az oktatást is. Az oktatás és a kultúra közötti szinergiákat és a művészeti kutatást meg kell erősíteni. A civil társadalmi párbeszédet és a külső dimenzió kapcsolatát össze meg kell erősíteni. Ne csak az európai kulturális értékeket erősítsük, hanem őszinte párbeszédet folytassunk. És végül, de nem utolsó sorban, de talán még legfontosabb ez az összes kulturális szektor tekintetében, hogy az adatgyűjtést javítani kell. A digitális átalakulás korában a kulturális fogyasztásról, a kulturális szektorról, a közszektorról nem tudunk semmit, nincsenek információink hozzá kell férni ezekhez az adatokhoz. Ez az adatgazdaságot nem veszélyeztetné, mert nekünk csak összesített adatokra van szükségünk, de hát az elkövetkezendő évek szempontjából ez nagyon fontos. És még egy pont, hogy ambiciózus legyen a menetrend, ambiciózus finanszírozásra van szükség azt kérjük, hogy a kultúrára költött pénzt duplázzák meg, és nem az egész költségvetés, hanem minden szakpolitikai terület egy át fordítsák kultúrára. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diesen Input. Köszönöm szépen ezt az inputot a vitához. Körbenézek, Szilvia Costa. Két percben kérem. Nagyon röviden, nagyon nagyra értékelem az hozzászólást, sokat dolgoztam önökkel az utóbbi években, nagyon sok konzultációt nyomon követtem, megnéztem, hogy mik voltak az én országomban is. Három fontos dolog van, amit oszthatunk. Az első az, hogy nagyobb jelenlét kell, hogy legyen a kreatív dimenzióban, ez fontos lenne, mint ahogy korábban elhangzott már. Aztán nagyon fontos az education, azaz az oktatás, a nevelés, ott kell jelen lennünk. Ez is fontos a Steamnél. És egy másik dolgot szeretnék eh, megemlíteni, amit korábban Ugo Bakella is mondott, és ön is említette, az örök, ami az európai év örökségeként, amiből nagyon sokat tanultunk, hogy legyen egy holisztikus és ugyanakkor akkor horizontális megközelítés, hogy nagyobb legyen a részvétel, hogy minél több ember tudjunk bevonni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ebben az agendában ne vesszen el ez a governance, amit sikerült létrehozni az Európai Kulturális Éven, ami egy rendkívül fontos dolog volt, és nagyon jól működött. Köszönöm. Herzlichen Dank. Möchten Sie... Nagyon szépen köszönöm. Lehetne közvetlenül reagálni? Igen, abszolút egyetértek arról, hogy a kultúra mainstreamingje holisztikus módon kell megtörténjen minden szakpolitikai területe felölelve. Most azt látjuk, ha a programokat nézzük, hogy bizonyos ágazatokat kiválasztanak, csak a profit dimenziót vizsgálják egyes ágazatokban. Ha sikeresek akarunk lenni, a teljes programciklusban, akkor a teljes kulturális és kreatív ágazatot figyelembe kell vegyük számunkra. A stratégiai mainstreaming és koordinált mainstreaming kulcsfontosságú a napirend jövőjét illetően. Ja, vielen herzlich. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Igen. Én is az adatgyűjtés fontosságáról beszélnék, és a maga, a, a, az egyensúlyhiány a magán szektor, a nagy amerikai vállalatúriások és a állami oldal között. Én részt vettem egy projektban, amely a digitális európai public köz profilját célozta meg. Beszéltek erről a gondolatról, hiszen tíz éve elkezdtük, akkor nem sikerült, most újraindul a, a vita, hogy ne hagyjuk ezt a magánmonopóliumokra, nagyon nehéz kézben tartani ezt, és hatással lenni a mi oldalunkról. Kérdés az, hogy az önök környezetében van erről vita? Egy európai digitális platform létrehozása, tartalma, tartalmak engedélyezése és az európai állampolgárok hozzáférése biztosítása szempontjából mit gondolnak általában erről a gondolatról? Köszönöm nagyon. Köszönöm a kérdést. Nem is lehetne időszerűbb az éves Temesvári konferenciánk éppen a digitális témákkal foglalkozik a, a kulturális ágazatban. Az egyik dolog, amit látunk, hogy van ugyan egy digitális kulturális közösség, abszolút nem tudják összekapcsolva ezek. Tehát a, a, a, hiányzik a megfelelő tömeg és, és lépték. Úgyhogy ezzel a konferencián foglalkozni szeretnénk, hogy előtt összekapcsolni a szereplőket. Köszönöm szépen! Sojdrova asszony, maximum két percben. Merci beaucoup. Je Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy nem voltam végig itt, ugyanis az Ampla szakbizottságban is voltam, de köszönöm szépen az előadást. Ha jól értettem, az utolsó előadásban egy kicsit konkrétabb dolgokat hallottam az európai kulturális politikával kapcsolatosan. Szeretnék erről is kérdezni még további pontosításokat. Szeretnék tudni, meg is tudni, hogy van-e közvetlen tapasztalata ezekkel kapcsolatosan. Európában vannak nagyon érdekes dolgok, például a díjak, az Európai Kulturális Város címe eh, olyan városok, amelyek Európában már több mint 10-20 város volt már, Másik dolog a, a, a műemlékek, olyan műemlékek, eh, amelyek megkapják az a heritage, olyanok kapják ezt a díjat, akik a felújításnál eh, kiválóan jártak el, jól, szépen lettek felújítva, és ezzel bátorítjuk azokat, akik ezt végrehajtották, bátorítjuk arra, hogy folytassák ezt a munkát. A restaurálás Európában egy nagyon fontos kérdés, és bevonjuk őket a Creative Europe programba. Ezeket nem nagyon támogatjuk ugyanakkor, elveszítjük a hatékonyságot, elveszítünk nagyon sok energiát. Úgy vélem, hogy mindent fel kell használni, ami már egyszer sikeres volt európai szinten, annak érdekében, hogy fenntartjunk és támogassunk példamutató kezdeményezéseket, akár helyi, regionális vagy európai szinten egyaránt. Frau Pérez. Köszönöm szépen, Pérez asszony. Yes, um, so there are two dimensions. <laughs> I, I will would take you... Dimenzió van a kérdésnek. Az egyik a, a díja kérdése. A kulturális ágazatban ezeket nem látjuk nagyon hasznosnak. Ugyanakkor az európai kulturális főváros éppen az ellenkezőnek nagyon nagy a támogatás minden kezdeményezésben, láthatóvá teszi a relevanciáját a kulturális munkának helyi szinten. A másik kérdés a governance, a többszintű kormányzás. És egyre fontosabb ez, és tehát teszünk eleget, hogy ezeket összekapcsoljuk. Egyre inkább ez irányban kezdünk dolgozni, hiszen ez egyetlen módja annak, hogy korlátozott forrásokból a lehető legtöbbet kihozzuk az európai kulturális térségben. A kormányzás egy konkrét kérdését illetően a kulturális örökség további teljében az egyik legsikeresebb dimenziója a kulturális örökségnek a stakeholder bevonás, mert ez inkluzívabbá teszi ezt, nagyon sok tudomány előtt és terület előtt megnyitja ezt, és nagyon is fontos, hogy a következő MFF lezárása előtt még ez kontinuitást adjon, ugyanebben a szellemben, amely visszavisz a kormányzás kérdéséhez, amely együttműködve a tagállamokkal, az Európai Parlamenten nyílt inkluzív módszertanban megvalósul. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Parancsolj, ha lehet röviden. Um, just I would like to add something to the issue of <coughs> governance and, and partnership. I think that... Hogyha szeretnék jelentős mértékben a kultúrát a margóról visszahozni, akkor nagyon fontos, hogy a kulturális rendszer összes érdekelt felét bevonják. Ez nem csak a kulturális termelés és elosztás összes aspektusát, hanem az üzletet, a civil társadalmat is érinti, az alapítványokat és a helyi hatóságokat mindenhol. És azt gondolom, hogy van, amit még ezzel kapcsolatban a menetrenden belül tovább lehetne fejleszteni. A helyi, területi, regionális partnerségek továbbfejlesztésére gondolok, ezeken dolgozva, és azonosítva azt, hogy mi működik és mi nem, ez nagyon jól hozzájárulna az európai politikákhoz. Nagyobb koalíciót tudnánk létrehozni mindenhol. És ez lenne a kultúra jövője szempontjából a valódi garancia a közpolitikákon túlmenően. Figyelembe szeretném még venni, az alapítványokkal való kapcsolat kérdését is. Portugáliában, Németországban több helyen meglátogattam alapítványokat, és sok olyan van, amelyek nagyon érdekes programokat dolgoztak ki az elmúlt években, valódi innovatív programokat. Itt tényleg érdemes ezt a szót használni. Pán-európai programokról van szó. Kis, kísérleti programokról van szó. Azt gondolom, hogy érdemes őket megkérdezni, mi működött. És olyan zászlós és kezdeményezéseket lenne érdemes létrehozni, ami ezekre építkezik. Köszönöm szépen, hogy ott is egy különutalást tett az alapítványra. A Lisszaboni Gulbenkian alapítványnál magunk is jártunk egy, egy látogatás során, és láttuk azokat a projekteket, amelyek európai szinten más alapítványokkal együtt, kultúra, művész cserével megvalósultak. Ez fontos lehet az Európai Kultúrás Julie Ward. Először szeretném elmondani, nagyszerű itt lenni. Én tagja vagyok a Cultural Action Europe-nak, tagja vagyok, és bárki lehet tagja. Sőt, bátorítanék mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez. Én nem politikusként vagyok ott tag, hanem magánszemélyként. És azt hiszem fontos, hogy az ágazat melletti elkötelezettségünket ezzel is bizonyítsuk és erősítsük, és azt az olyan szervezetek, mint a Cultural Action Europe jól mutatja, mennyire holisztikus a kultúra jelensége, mennyire meggyőzhetőek az emberek, mennyire érinti sok területét az életnek. Mi ezt jól látjuk, Ám a nehézség abban áll, hogy mi van, hogyha silókban gondolkozunk, és ez a bizottság gazdálkodásában is látható. A kulturális diplomáciában az AFET és a KUL bizottság összeműködésével sok dolog elérhető. Ön szerint mit lehetne tenni, hogy a pontokat jobban összekössük egyenesekkel? És hogyan lehetne a kultúra, mint fenntartató fejlesztési cél tovább erősített, hogy nem jártunk teljes sikerrel ebben, de a napi renden örülök, hogy látok, hogy van utalás erre, és ne csak a tudomány, hanem a művészet is fontos komponens legyen itt. Hogyha a prioritásokon gondolkodnak, hol kell a következő csatateret meghatározni, hogyan tudjuk a kultúrát, kultúra elismertségét továbbvinni, erősíteni a többi szakpolitikai szereplő részéről. Köszönöm, Julia, a dicsérő szavakat. Nagyon büszkék vagyunk rád, hogy tagja vagy a szervezetnek. Rendkívül fontos kérdés volt ez, és jobban kell erősítenünk a kutat, a, az oktatás és kultúra közötti kapcsolódási pontokat. Sokat tettünk, ám sokszor a politika koherencia nem valósul meg. valahol a Steam, valahol a STEM szerepel inkább. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy koherens legyen a megjelenítése ezeknek. Ami pedig a többi szakpolitikai területet illeti, én kettőt említenék, nem csak ezeket persze. Az egyik a kohéziós politika. Jól tudjuk, hogy az ERFA programjában azon gondolkozunk, hogyan lehet a kultúrát, mint célkit tűzést megjelenteni. Végül nem jelent meg, szerintünk ez hiba. Talán még van idő arra, hogy kulturális szélként megjelenítsük. A másik pedig a kutatás és a fejlesztés. A Horizon programban szerepel a kulturális, csak apró lépésekben, és a kutatás a művészeti kutatást is ugyanezzel szinten kell kezelni, mint a tudományos kutatást. Hogy egy példát említsek, a digitális gazdaságban, amely ugye mérnökök dolgoznak ki, jól tudjuk, hogy ennek nincs, hiányzik a szociális, kulturális dimenziója. Ezekre koncentrálnék leginkább az erőfeszítésekkel. Köszönöm szépen. A végén most Sampieri úr az Európai Bizottságtól kapja meg a szót három percben, kérem. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. És köszönöm azt is, hogy ilyen figyelmesen olvasták el a dokumentumunkat. Kellemes meglepetés volt, hogy milyen részleteket felfedeztek benne. Valóban ez egy olyan menetrend, ami néhány alaptényből indult ki. Az egyik, az állampolgárok nagyon hisznek a kultúra erejében, abban, hogy ez közösséget teremt, és ugyanakkor sok állampolgár számára az értékek tekintetében nagyok a különbségek a tagállamok között. Úgyhogy ezért óriási feladat el előttünk, és ezért volt jogos azt mondaniuk, hogy ez az egyének képességeire, az innovátorokra építő menetrend olyan kondíciókat kell teremteni, hogy Európa kreatív kontinens maradhasson. Ezért hoztunk bizonyos döntéseket a narratívákban. Tisztában vagyunk azokkal a célokkal, hogy a mobilitás a gazdaság része lehetne. Vannak a mobilitásnak gazdasági következményei, és természetesen az oktatás szociális cél kell, hogy legyen. De hogyha alaposan elolvassák a javaslatainkat a gazdasági dimenzióban, a kreativitás szerepét hangsúlyozzuk a gazdaságban, hogy kreatív kontinens maradhassunk. Azt gondoljuk, hogy a művészeti oktatásnak nagyon pozitív hatása lehet a tudományban megvalósuló kreativitás terén is. És most a gazdaságot nem csak a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából nézzük, hanem szélesebb körben. Nagyon jó gondolatokat mondtak el a kulturális örökség integrált megközelítése, a részvételi kormányzás. Valóban ezek a kulturális örökséggel kapcsolatos politikáinknak a részét képezik, ezek már az Európai Év javaslatában is szerepeltek, illetve a mostani terveink között is szerepelnek. A belső és külső politikák közötti koherencia valóban nagyon számít nekünk, tényleg. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a közös közleményben két évvel ezelőtt is, most is, a partnerországokkal való kapcsolataink és az európai, Európán belüli kapcsolatok egyaránt fontosak, a kultúra, a tagállami kompetencia, úgyhogy ez a menetrend igazából csak egy javaslat a tagállamok számára, hogy bizonyos konkrét vállalkozásokban vegyenek részt. Így a kultúra hozzájárulhat a külkapcsolatokhoz, a társadalom fejlődéshez és a gazdasághoz. Sokkal könnyebb volt régebben a programok, a különböző programokban helyet találni a kultúrának. A különböző minisztereknek, minisztériumi embereknek is könnyebb elmagyaráznunk, hogy mit szeretnénk, hogyha konkrét példákkal tudunk szolgálni. Hát mondjam le azt is, hogy egy menetrend, amivel szeretnénk elérni azt, hogy minőségi művészet jöjjön létre Európában, nyilván nem fog ugyanolyan támogatottságot élvezni a bizottságon belül, mint egy általánosabb kulturális támogatási program, és a tagállamok is azt fogják gondolni, hogy beleavatkozunk a dolgokba. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, hozzáfűzéseiket, és remélem, hogy a civil társadalommal folytatandó párbeszédünk folytatódni fog. Köszönöm szépen. Ha pénzt lehet kínálni, akkor mindjárt javul a hangulat a megbeszélések során. Ez tapasztalat. Ide is érvényes. Lezárásképp Ben grammatika kizurat kérdezem. Van a hozzászólás? A két percben mondjuk? Eh, Úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes volt a meghallgatás mind a három előadó részéről. Szeretném megdicsérni a három vendéget, akik új dimenziókat mutattak be nekünk ebben az óriási témában, ami az európai kultúra. Igazán megérintettek engem, csak egy megjegyzést szeretnék megosztani önökkel. Sokan sok hozzászóló mutatott rá arra, hogy mennyire hogy, hogy nem szabad csak a kultúra hasznosságát kihangsúlyozni, mert manapság sokszor ez hangzik el, és itt van a rossz, itt van a kutyállásva. Jelenleg a kultúra nem jut el mindenkihez. Az európai értékek nem hoznak létre érdeklődő embereket, eh, hanem csak a hasznosságot tart szem előtt, csak hasznos embereket hoz létre, amelyiknek az a célja, hogy sok pénzt keressenek. Ez befolyásolja az oktatást, befolyásolja a kultúrát is, ez a rossz, téves megközelítést. Ezért mondom azt, hogy nagyon jó az ilyen eszmecserék, mert ilyenkor megpróbálunk átgondolni, hogy mit lehetne másképpen csinálni. Nagyon szépen köszönöm. Ön is hallotta a dicséretet. Szerintem ehhez mindannyian csatlakozhatunk. Jó, hogy eljöttek ma hozzánk. Ez fontos impulzus, fontos input volt, amelyet hazaviszünk a további munkánkra, felkészülve a kulturális napirend előreviteleiben is, meg általában a Creative, kreatív Europe témájában jelen pillanatban is ezen dolgozunk, reméljük az, amit javasolt, mind a két területen javítható lesz még, és fontos ösztönzőket adott nekünk ehhez. Nagyon szépen köszönjük, jó, hogy ma eljöttek, reméljük szerencsés útjuk lesz, akárhova is mennek. Mir bleibt jetzt nur noch. Még maradt egy kölcse közlendőm szeptember 3-án délután háromkor lesz a legközelebbi ülésünk, ezen túl pedig mindannyiuknak álomszép nyári szünetet kívánok. Mindannyian szerintem megérdemelték, keményen dolgoztak az elmúlt fél évben, a következő fél évben a választásokig legalább ennyi ö, munkánk lesz, tankoljanak föl jól energiával a nyári szünet során. Szeptember 3-án találkozunk ismét, addig minden jót kívánok, és ugyanezt mondjuk a tolmácsainknak is, önnek is, önök is megérdemelték a szabadságot, köszönjük nagyszerű segítségüket, és önöknek is kiváló nyarat kívánok. Köszönöm szépen, a koordinátorok ülése pedig rögtön kezdődik.